Ok. Bien, chers collègues, je vous invite à prendre place. L'ordre du jour est chargé. La séance. Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Ha nincsen a napirend tervezett kapcsolatban senkinek ellenvetése, felvetés, akkor ezt elfogadatnak tekintem. Van néhány bejelenteni valóm. Először is. Hétfőn este volt az ötödik és egyben utolsó három oldalú egyeztetés az Európai Fejlesztési, Fentartató Fejlesztési Alapról, és még néhány utolsó simításban megegyeztek ideiglenesen a tárgyalók, amit a Koreper is tegnap azóta megerősített. Úgyhogy a tárgyalások eredménye az első olvasatban elkerült a Deve és Budg bizottságokhoz, és 19.30-kor eh, a VI 200-as teremben eh, jövő héten lesz ennek a biztos jelenlétében való megvitatása, és ha az ottani közös bizottsági ülésen ezt megerősítjük, akkor az bekerül a plenárisra, megszavazás céljából, akár már a plenáris vég, hét vége fele. Nagyon ö, ö, intenzív volt ez a háromoldalú egyeztetés, három érintett bizottság tárgyalt, és a, a Deve vitte a pálmát, vagy hát nem a pálmát, hanem a prímet, ezért meg is adom a szót most a kollega asszonynak. Köszönöm szépen. Igen, megegyeztünk, és tegnap ezt a koreper is jóvá hagyta, ez nagyszerű. Ez 5-3 oldal egyeztetés eredménye volt. Politikai és technikai természetű volt a tárgyalás, több mint 60 órán át tartott összesen, és a három előadónak, akik három különböző frakcióhoz tartoztak, nem volt könnyű megegyezni. Nyilván teljesen különböző szakmai és politikai érdekeket képviseltek, de mégiscsak sikerült a megegyezés. A politikai jellegű háromoldal egyeztetések eh, már nem annyira a szekmia a szakmai kérdésekről van szó, és ezek voltak a legkényesebbek nagyon nem mindegy, hogy hogyan fogalmaz az ember, melyik szót választja, hogy nehogy kiüsse valakinél a biztosítékot. Köszönöm a kollégáknak, hogy támogattak a két másik szakbizottság tagjainak is. A Költségvetési Bizottságból, aki ebben részt vett, az nagyon sokat, nagyon jól dolgozott, köszönöm nektek, és ebből az év végére jogalkotás lehet. Ami a megállapodás lényegét illeti, ha a parlament nem él néhány kiváló javaslattal, például láthatóság vonatkozásában, akkor nem lett volna ilyen jó az eredmény, de így azt mondhatjuk, hogy jól sikerültek a tárgyalások, még ha nehezek is voltak, és sikerült azt, amit akarnunk átvinni, elégedettek lehetünk magunkkal, lehetne még tovább árnyalni ezeket a dolgokat. A célok, a fő célok tekintetében azonban sikeresek voltunk, legyen több beruházás, befektetés, több fejlesztési politika, jobb fejlesztési politika, javuljanak a mérhetőség kritériumai, a felelősségvállalás mértéke, az emberi jogok érvényesülése, nem volt egyértelmű és könnyű ez a folyamat. A komplementaritás kérdése is felmerült. Egy dolog azonban jól működött. A 20 helyett 28 százalékot fogadott el a, vagy fogad el a tanács, úgy néz ki, a klímaváltozásra fordítandó arányként és olyan értelemben is jó a megállapodás, hogy az adóelkerülés, adócsalás ügyében is világos szabályok születhetnek a jövőben, és az is fontos és kiemelendő, hogy a parlament folyamatos megfigyelő szerepet kap a stratégiák kidolgozásakor már a jövőben. Nagyon sok kritériumban is megegyeztünk, és a befektetési célok is közelebb kerültek a megvalósíthatósághoz, úgyhogy összességében nagy siker. Köszönöm szépen, és köszönöm a lelkes munkát és a hatékony működést. Lesz július közepén Izraelbe egy utunk, Izraelbe és Palesztinába, azt hallom, hogy Cisziordániát és Gázát is meglátogatnánk, de az izraeli hatóságok azt mondják, hogy nem tudják a gazai övezetben a delegáció biztonságát garantálni, és a saját felelősségünkre menjünk. Ott például most már óriási áramszünetek is vannak újabban. Ezt csak most elmondom, nem kommentálom. Minden esetre eh, úgy néz ki, hogy csak Cisjordániába fogunk menni. A 2018-as témákról beszéljünk. A koordinátorok eh, egyik témája a szolidaritási alap mobilizálása, az előleg fizetések az Európai Unió általános 2018-as költségvetése tükrében, aztán ez Weideren asszonyi, aztán ugyancsak eh, az Olaszországnak nyújtandó segítség mobilizálása Levia kollégától, a költségvetési támogatás a migrációs kihívások kapcsán Sigrid Bressán élet, az Európai Szolidaritási Testület, az SZSD frakció kapta meg az előadó szerepét, az Európai Védelem Fejlesztési Program és az innovatív kapacitás és versenyképesség növelése a védelem területén, ez a néppárt egyik előadója lesz, és ugyancsak a néppárt jelölhet előadót majd a saját kezdeményezésű jelentés témájában az Európai Defense Action Plan címmel. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitikáról, Vizikolara lesz ennek a vívője, a, az orvosi szolgálat a Joint Research Centerhez vezetőjéhez megtörtént a kiírás. A koordinátorok arról is döntöttek, hogy tanulmányt íratnak a trust fundok működésének hatékonyságáról. Ez a 2018-as költségvetés kapcsán is Geyer úr és Mureszven kollégák témája lesz, ezt csak el kellett mondanom most. Most pedig nézzük a szavazást. Kérek mindenkit, hogy próbálja ki most a kártyáját, hogy működik-e. Próbaszavazást tartunk. Megnyitom a próbaszavazást. Ha mindenki szavazott, nem szavazott mindenki még. 27 kártya van nálam regisztrálva, és 26-an szavaztak. Ja, mert hogy én nem szavaztam. Jó, akkor tessék, első szöveg. Le mandat pour le trilogue. A háromoldalú egyeztetésre szóló megbizatás. Egyes kompromisszum ki van mellette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 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kompromisszum, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os konfesszor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es módosító mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 126 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 136-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 157-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 158-as módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 162-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 164-es mellett, ez szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 165-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 166-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 167-es kieség, 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás, Igen, bocsánat, javítja magát az elnök. 19A kompromisszum mellette, ellene. Na, ezt ellenőrizzük. Tehát 19A-ról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-10 arányban. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 177-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 189-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 196-os módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 202-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 207-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 211 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 212 szóbeli kiegészítéssel mellette. Egy ügyrendi kérdés, elnök úr. Egy 12-es módosítóhoz, a 212-es módosítóhoz egy szóbeli részt nyújtottunk bele. Azt szeretnénk, hogyha erről, kül, erről külön ö, szavaznánk, tehát két részben. Az első, hogy with respect to the EU budget. Nézzük, a jelentéstevő mit gondol. A 212-es módosítóról van szó? Itt a jelentéstevőnek volt egy szóbeli módosítója, és ezzel megszavaznánk a bekezdést. Nem tudom, hogy ilyenkor, ilyen késői szakaszban a részenkénti szavazást el tudjuk-e fogadni. Nézzük, mi a pontos kérés, nem értettem. no, mm, seguimos pensando que, que debería votarse separado, entonces, entonces... Akkor még egyszer azt szeretnénk, hogyha részenkéti szavazás lenne. Azt szeretnénk, hogyha az első részéről szavaznánk külön, és utána pluszban a kiegészítésről. Hogyha egyetértenek a jelentéstevővel, akkor ez ugye benne lenne a szövegben, és akkor lehetne egy, egy egyszeri, egységes szavazás. Megfelel ez így? Nem, nem. Nos, elnök úr, mi azt szeretnénk, hogyha először az eredeti módosítóról szavaznánk, nekünk a szóbeli módosító részt nem tetszik, tehát szeretnénk, szeretnénk külön szavazni az eredeti részről, mert a szóbeli módosító rész nem tetszik nekünk. Jelentéstevő úr. Igen, tehát volt egy szóbeli módosító, hogyha a GUE vissza akarja vonni a szóbeli módosítót, akkor az eredeti bekezdésről szavazunk, és akkor természetesen azt javaslom, hogy ellene szavazunk. Ha megtartjuk a szóbeli módosítót a jelenlegi formájában, akkor azt javaslom, hogy szavazzuk meg a módosítót. Most, hogyha visszavonják a szóbeli módosítót, és csak ezt tehetik, akkor azt javaslom, hogy ellene szavazzunk. Donc vous oral eh, pedimos que se retire la, o sea, la, la enmienda del reporter y se vote la original. Nos, mi azt szeretnénk, hogy szavazunk vissza szóvali módosítót, és az eredetiről szavazzunk, elnök úr. Rendben, mondja az elnök, akkor az eredeti Mirjede javaslatról szavazunk, a jelentéstevő negatívval szavaznak, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 213-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 214-es mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 8-18 arányban. 2-15 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 2-16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 218 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 219 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 220 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 225-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 226-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 227-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Most pedig a vélemények 15-ös bekezdés, amploa, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes bekezdés, a Nőjogi Bizottság véleménye egyes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, és akkor most az egész szövegről fogunk szavazni, annak módosított formájáról. Szerintem elektronikus formában az lesz a legjobb. És akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Még nem. Lezárom a szavazást. 22-3 arányban, 2 tartózkodással megszavaztuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig Monika Vana asszony jelentéséről fogunk szavazni, az Európai Globalizációs Alkalmazkodás Járás egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadó kettes mellette, ellene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 Lezárom, köszönöm szépen. Gratulálunk a jelentéstevőnek. És akkor a Geyer jelentés következik, négy transferről, négy, négy transferről, négy átcsoportosításról van szó. Törökország költségvetési támogatása, Gázabal asszony helyettesíti Gájára urat, úgyhogy megadom neki a szót. Igen, gyorsan. Elhangzott az már, hogy a 7 és a 11 ezek átcsoportosítások. A 7-esről már a múltkor beszéltünk, arról beszéltünk, hogy ezt elhalasztjuk, de mégiscsak szavazásra bocsájtottuk ezt tehát ezt a két eszközt kell tehát átcsoportosítani, még egy kis megjegyzés a részemről. Néha ezeket az átcsoportosításokat látjuk, és nem tudjuk, hogy a tanács eh, dönte arról, hogy késedelmi eh, kamatokat alkalmazzon el a kifizetéseknél. Ez engem zavar egy kicsit, hiszen itt össze kell, meg kell találnunk a pénzt itt erre az eszközre, és a tanács pedig később nem is akar figyelembe venni ezeket a késedelmi kamatokat, szerettem volna ezt elmondani, hogy nem feltétlenül értünk egyet ezzel az eljárásmóddal, a nyolcas esetében a globalizális, globalizációs alapról van szó. Itt az információs rendszerek és más projektek erősítéséről lenne szó. Gájer úr a jelentés készítője, és azt kéri, hogy ezeket az átcsoportosításokat szavazzuk meg. Elektronikus formában fogunk szavazni. Először is a 7-es, per 2017-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 21-2-2 arányban. Most pedig a 8-as per 2017-esről fogunk elektronikus formában szavazni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 22-3 arányban elfogadtuk. Most pedig a 10-es átcsoportosítás 2017-es évben megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 24-1-0 arányban elfogadtuk. 11-es per 2017 elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom. 23-2-2 arányban elfogadtuk. És most pedig Tehan úr kapja meg a szót. Az egyéb szakaszok átcsoportosítása és sikérelmék kapcsán 2017-es átcsoportosításokról van szó. A költségvetés rendelt 27. Cikké, cikke értelmében járunk el, úgyhogy ezeket fogjuk majd szavazásra bocsátani, de előtte Táhan úrnak adom meg a szót. Röviden szeretném elmondani azt, hogy az én eh, értelmezésem szerint a hármas átcsoportosításról szavazhatunk, és hogy időt takarítsak meg, lemondok a beszédről, amit tartanék, de az egyes kettes ne szavazzuk meg szerintem, mert a régiók bizottsága itt eh, magyarázatokkal szolgált, és ez nem kielégítő. mivel a költségvetési hatóságok pénzügyi erőforrásokat különítettek el ezekre a tevékenységekre, és ezért nem kellene többet kérniük. Ennyire lenne röviden, amit mondanék, de hogyha érdeklik önöket ezek a kérdések, akkor elmondhatom, hogy csökkentenek iskolásoknak szánt programokból annak érdekében, hogy politikai frakciók vizuális identitását alakítsák ki. Én nagyon szerettem a kollégákat a különböző politikai pártokból, de szerintem a vizuális láthatóságot már nem kell jobban növelni. Monsieur Depré. Depré úr következik. Tisztelt elnök úr, nem szeretnék a tartalomról szólni, hanem inkább az elvi kérdésekről, hiszen itt van egy nagyon fontos elvi kérdés. Egy határozott összeget fogadtunk el, amely kisebb, mint amit a régiók bizottsága eredetileg kért. Tehát csökkentettük ezt a hitelt. Hogyha jól emlékszem, akkor 150 milliárd euró helyett 300 millió euró volt nézzük, mit tesz most a régiók bizottsága, más forrásokból próbálja ezt megtalálni, tehát visszatér arra az eredeti összegre, amelyet eredetileg nem fogadtunk el. Hát egy elvi kérdésről van szó. Ez rendben vagyok, azt mondják, hogy többet szeretnének, de egy adott pillanatban úgy döntöttünk, hogy csökkenteni kell a forrást, amit kértek, ezt megszavaztuk, majd majd egy másik formában visszatérnek az eredeti kéréshez. Hát szerintem ez, ez egy elvi probléma, és ezért Tehát urat támogatom az elhangzottakban, a tartalmi kérdésektől függetlenül. Elnök, kérem még valaki szót. Tehát úr. Thank you. Just a final... Köszönöm. Még egy utolsó megjegyzés. Egyetértek Döpré úrral és hogy bizonyítsam Kronzbergs Elmars úr hozzáállását, ők azt írták, hogy a döntésük ellenére mi már elköltöttük ezt a pénzt. Hát szerintem ez teljesen elfogadhatatlan. Tambien. Nos igen, hallom, hogy mi történik. Nos, akkor név szerinti szavazás. Kérünk, rendben van? des groupes euh, verts. A zöldek, az ECR, a zöldnev, a többiek szavaztak. Úgy tűnik, hogy elfogadják tehát a név szerinti szavazást. Nézzük, első transfer, meg, első átcsoportosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Les Crédits sont approuvés par 15 voix. Elfogadtuk 15-9-2 arányba. Második átcsoportosítás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 18-6-2 arányban elfogadtuk, és most a harmadik transfer következik. Megnyitom a szavazást. Le scrutin est clos. Lezárom. 23-1 ellenében két tartózkodással megszavaztuk. Madame Holmeyer est là. Holmeyer asszony úgy látom, hogy itt van. Madame Holmeyer, nem, nincs itt, nem tudott eljönni, úgyhogy azt kéri, hogy halasszuk el ezt a döntést a következő ülésre. Szeretném ö, látni, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy elfogadjuk a szavazás elhasz, elhalasztását a két összegre vonatkozó. Úgy látom, elfogadják tehát? hogy elhalasszuk a szavazást. Rendben, köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a szavazást. Most pedig egy tanulmány ismertetése következik, amelyet mi kértünk ez pedig az éves növekedési jelentésben meghatározott célkitűzések, valamint az uniós és tagállami költségvetések hozzájárulása közötti szinergiákról fog szólni. Et la contribution la coordination entre les budgets nationaux et euh, le budget tehát a nemzeti és az Európai Uniós költségvetés közötti kérdésről van szó. Eh, kontextust szeretném elmondani. 2016-ban eh, beszéltünk az európai szemeszter keretében a költségvetési kérdésekről, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy tanulmányt kérnek a növekedési éves jelentés, illetve az Európai Uniós és nemzeti költségvetések ehhez való hozzájárulásának szinergiájáról, és én voltam az, aki akit az a megtiszteltetést ért, hogy ezt kövessem, ezt a, ezt a folyamatot. A Grand Europe pedig elkészítette a tanulmányt, és Hefner úr fogja bemutatni, aki Cambridge-ből érkezett hozzánk, Matteo Barberi, és itt van nálunk a brüsszeli projekt vezetőjeként, illetve Mindenkit szeretettel üdvözlök, aki csatlakozott hozzánk a mai délelőttön. A bizottságot és arra kértük, hogy egy képviselőt küldjön, és így választ adhassanak a kérdésekre. Joan Unel úr fogja képviselni a Költségvetési Főigazgatóságot, illetve az ECFIN főigazgatóság is képviselteti magát lehetőséget nyújt a tanulmány arra, hogy megnézzük, hogy a belső eljárás keretében az Európai Parlament hogyan járulhat hozzá az európai szemeszterhez, és a következő koordinátori ülésen is fogunk erről beszélni. Tisztelt kollégek! Föl, fölmerül, hogy mennyiben hasznos a jelentés, és hogy milyen hatással van ez a Nemzeti és Európai Uniós költségvetésekre. Hát a hozzáadott érték nem jelentkezik egyértelműen, úgy látom. És akkor, hogyha már Márko Hafner úr is megérkezett, Rübig Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, mert ezért a tanulmányért, mert ez nagyon fontos szerepet játszik számunkra. A növekedés, a GDP nagyon fontos. Örülnék, hogyha egy QR kód is szerepelne a jövőben a tanulmányokon. Ez sok papírt megspórolhatta nekünk, sokkal jobban tudnánk tájékozódni tehát kérem, hogy QR kóddal is lássák el ezeket a tanulmányokat a jövőben. Votre souhait, votre souhait légitime. Igen, teljesen jogos a kérése, és föl is jegyeztük. Márko Háfner úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma délelőtt. Köszönjük szépen, nagyon fontos a téma, és ezzel át is adom önnek a szót, egy jó pár percre, mint egy 20 percre. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket a tanulmányról, illetve annak végkövetkeztetéséről. Tessék. Very much uh, for giving us the opportunity today to present uh, the findings of our study. Köszönöm szépen, örülhetek, örülök annak, hogy beszélhetek az éves növekedési uh, felmérés szinergiáiról, illetve az európai költségvetés kapcsolatáról. Okay. Okay. Sorry about this uh, problem with the with the slides. So first of all, uh, the structure of our talk today. A struktúra a következő lesz. Beszélünk a tanulmány kontextusáról, arról a módszerekről, hogy miket alkalmaztunk, arról, hogy milyen eredményeket értünk el, rátérünk a politikai kihatásokra, és hogyha van idő még arra, akkor megvizsgáljuk a további kérdéseket is. Nézzük a tanulmány kontextusát. Az éves növekedési felmérés komoly része az európai szemeszternek. A lényeg az az, hogy növekedési, munkahelyteremtés és stabilitási célokat lehessen elérni. Az, amit alkalmaznak emellett, emellett még egyértelműen megcélozzák a tagállamokat is országspecifikus ajánlásokkal, hogy pozitív eredményekkel járjanak gazdasági szempontból. Viszont a stabilitás és növekedési csomag által a tagállamoknak nagy mérlegelési körük van arra vonatkozólag, hogy olyan kívánnak lépni, ha egyáltalán lépni kívánnak. Míg az EU meghatározza a négy prioritásait, ez nem azt jelenti, hogy az EU költségvetés ezt tükrözi ezeket a prioritásokat a több éves költségvetési keretben, vagy az éves költségvetésben. Tehát érdemes azt megvizsgálni, hogy az AGS hogyan tükröződik a költségvetésben, és néhány dolgot szeretnék itt kimutatni ezzel kapcsán. A fő célkitűzéseinket négy kérdésben fogalmaztuk meg. Az első kérdés az az volt, hogy megvizsgáltuk, hogy az EU költségvetés tükrözi-e a prioritásokat annak érdekében, hogy a gazdasági növekedést lehessen elérni, ugye ahogy azt a növekedési felmérésben is megmutatták, és hogy a ország specifikus ajánlásban ezt tükröződik el. Második pont az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az EU költségvetés követi-e ezeket az ajánlásokat, és tényleg a növekedésre, a munkahely teremtésre fordítják el a költségvetési elkülönítést. A harmadik kérdés arra vonatkozik, hogy vannak-e szinergiák az EU és a nemzeti költségvetési prioritások között, és ez hozzájár, ezek hozzájárulnak-e az EJS és a CSR eléréséhez és utolsó sorban pedig azt vizsgáltuk meg, hogy milyen fajta bizonyíték van arra, hogy tényleg sikerül-e növekedést elérni, és sikerül-e e, e, javítani a kiadások hatékonyságát. A magára rátérve a kérdésekre. Általánosságban különböző forrásokba próbálunk e, bizonyítékokat szerezni. beleértve ezekbe a nemzeti makrogazdasági dokumentációkat, például éves jelentések az országokról, különböző programok, illetve megvizsgáljuk a költségvetési adatokat az Eurostat, illetve a nemzeti költségvetési hatóságok részéről, és lefolytatunk egy gyors bizonyíték elemzést, és megvizsgáljuk az ország specifikus ajánlásokat, illetve a szenergiákat a növekedési felmérésben. 2014-2016 közötti időszakot vettük figyelembe. 2016-ban az ország specifikus ajánlás végrehajtása nem volt teljes, 2016-ban főként az eurozóna országokra koncentráltunk. A tanulmány a 28 tagállamra koncentrált összességében, de 12 tagállamot kiválasztottunk, ezek közül a 6 legnagyobbat, 6 kisebbet, ezeket jobban megvizsgáltuk, figyelembe vettük itt a földrajzi elhelyezkedést, illetve a lakosság számát is. Az elemzés az ország specifikus jelentésre koncentrál költségvetési vetülettel, hogyha az ajánlás arra vonatkozik, hogy a kutatásfejlesztésbe kell befektetni, akkor ezt figyelembe vettük, hogyha azt mondták, hogy kevéssé bürokratikusra kell tenni a felsőoktatást, akkor ezt nem vettük bele a tanulmányunkba. Rátérve az, arra, hogy mit találtunk, milyen eredményeket láttunk, Azt láthattuk, hogy számos prioritást fogalmaznak meg, például a három fő prioritási területen a befektetés strukturális reform és fiskális konszolidáció, az EU költségvetés képes nagyobb befektetést elérni. Az EU költségvetés eh, nek más részei, például az 1A alfejezet, 1B alfejezet és a 2B E, ezek a statális befektetési alapról szólnak, ezek is hozzájárulnak ehhez. Tehát azt láthatjuk, hogy a költségvetetezettségi vállalások volumene abszolút és relatív időben, és megfelelnek az 1A1B növekedésének abban a három évben, amit megvizsgáltunk, de fontos tudni azt, hogy a kiadások alakulása nem igazán jó indikátor, Ez csak is az MFF során csak ismétében lehet módosítani. Nagyon fontos azt is látni, hogy a rugalmassági eszközöket továbbra is alkalmazták a már meglévő intézményi helyzeteket alkalmazták, ami pedig az általános trendeket illeti, hogy az eu van egy speciális eszköze, amelyel az MFF plafondokkal foglalkoznak, és ezekkel az Erasmusra, a Horizon 2020-ra próbálnak kihatni, ami pedig a két költségvetési eszközt beindítását illeti, amelyek az EU költségvetésen kívül voltak ezek a fiatalok garanciája, illetve a stratégiai befektetési alap, ezáltal is kívánják az LGS prioritásokat erősíteni. Ez idáig azt vizsgáltuk meg, hogy az LGS prioritásai tükrözik-e a költségvetés prioritásaiban, és a válasz erre igen. Most azt vizsgáljuk meg, hogy a nemzeti költségvetések mennyire tükrözik a ország specifikus ajánlásokat, illetve a növekedési tanulmány prioritásait. Azt láthatjuk, hogy a CSR végrehajtása területén még van javítani való. Ha megnézzük azt, hogy mire jelentenek a nemzeti reformprogramokban a tagállamok, azt láthatjuk, hogy 21 esetben, 21 CSR esetében hajtottak mindent végre, és 106 ilyen CSR volt. Sok esetben elkezdték, de nem fejezték be a végrehajtást, de volt olyan is, ahol el sem kezdték még a végrehajtás megtervezését. Ha megvizsgáljuk az Európai Bizottság eh, hozzáállását, akkor azt láthatjuk, hogy csak négy ország esetében jelentettek arról, hogy nincs előrelépés, és öt esetben volt abszolút semmilyen előrelépés. Tehát vannak hiányosságok a végrehajtásban. Úgy gondoljuk, hogy összességében, hogyha a 12 országot vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy a tagállamok akkor felelnek meg, hogyha hogyha komoly ö, pénzügyi gondokkal küzdenek, és egy túlzott deficit eljárás alatt vannak. Ha megnézzük azt, hogy mennyire felelt meg a tagállamok a CSR-nek, akkor, és mennyire tekinti ezt megfelelőnek a bizottság, akkor itt vannak eltérések. Négy olyan CSR volt, ahol az Európai Bizottság erőlépést látott, 22 CSR esetében ahol a tagállamok előlépést láttak, itt um, a bizottság 15-ről számolt be. Az Európai Bizottság összességében 37 CSR esetében lát uh, limitált előlépést. Tehát uh, az esetek felében hasonló a helyzet, viszont a többi esetben viszont különböző a megfigyelés. Általánosságban a tagállamok sokkal pozitívabban nyilatkoznak. Nézzük ezt a diát, a CSR végrehajtását úgy is lehet vizsgálni, hogy a meglévő makrogazdasági dokumentációt vesszük alapul, ahogy ezt az előző diákban is tettük. Másképp is lehet erre nézni a CSR végrehajtására, úgyhogy megnézzük az éves növekedési prioritásokat, és megnézzük a költségvetési indikátorokat, és hogy a költségvetési elkülönítések hogyan alakultak a országspecifikus ajánlások tükrében. Ezen a dián azt láthatjuk, hogy évenként hogyan változtak a költségvetési kategóriák, amelyek az EGS prioritásaihoz kötődik. Az sárga azt jelenti, hogy sintelen volt változás, a zöld az azt jelenti, hogy volt növekedés, a piros az azt jelenti, hogy csökkent a, az elkülönítés. Tehát az a kép az azt jelenti, hogy nem egyforma a CSR tükröztetése a költségvetésekben. Ha megnézzük az egyéni CSR-eket, amelyeket az egyes tagállamokra szabtak, és megnézzük a jelentések ide vonatkozó táblázatait, akkor láthatjuk a végrehajtás mértékét. Összességében úgy gondoljuk, hogy a szinergiák az EU és a tagállami költségvetések között létezik, de emlékezni kell arra, hogy az EU költségvetés viszonylag kicsi a nemzeti költségvetésekhez képest. Az EU költségvetése főként, a, főként az európai hozzáadott értékre koncentrál, és szinergiákat kíván létrehozni a tagállami költségvetéssel, és olyan pontokra, amelyeket megfelelően lehet támogatni EU költségvetésből. Nézzük, hogy hol lehet értékelni a szinergiákat az EU, illetve a tagállami költségvetések között. Azt kell megvizsgálni, hogy abba az, ugyanabba az irányba haladnak, ugyanazon cél irányába haladnak-e. Azt láthattuk, hogy vannak ilyen szinergiák, főként az Európai Sotorális Befektetési Alappal, illetve és itt láthatjuk azt, hogy a nemzeti szint megfelel az európai szintnek ennek törekednek az EGS végrehajtására, de ezt nehéz felmérni. Az Európai Befektetési Alap nagyon fontos részét képezi ennek. Nemrégiben az Európai Stratégiai Befektetési Alap további szinergiákat alakított ki, de ennek hatékonyságát még átfogóban kellene vizsgálni. Most pedig térjünk rá arra, hogy ez hogyan hat ki a politikákra. Uh, Összességében az egyik ajánlásunk az az, hogy jobban kell koncentrálni a hozzáadott értékre az európai szemeszter kapcsán. Az EU költségvetésének hozzáadott értéke mindig is a szinergiáktól függ az EU és a tagállami költségvetések között. Az európai hozzáadott érték nem képezi egy mechanizmus alapját se, és a, ezt a hozzáadott nem szisztematikusan ellenőrzik az európai szemeszter kapcsán. Egy műveleti megközelítés jobb lenne, biztosítani kell azt, hogy az erre vonatkozatokat adatokat rendszerszerűen összegyűjtik. El kell azonban mondani azt, hogy ez úgy kell megtenni, hogy ez ne jelentse nagyobb terhet a tagállamok számára. Még egy ajánlás, amit adhatunk, az az, hogy hosszú távú perspektívát kell tekinteni az európai szemeszter eh, nyomonkövetése szempontjából, vagyis az európai szemeszter eh, folyamatát eh, éves alapon kell elvégezni, és a jelentési, nyomonkövetési eljárás során az új EGS CS-et kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az éves megközelítés, hogy a hosszú távú esetleges előnyöket szem elől tévezték. Persze jó az, hogyha évenként monitoroznak, de ez nem tud minden hasznos információt megadni. Tehát például makrogazdasági eh, szempontból az ajánlások csak később elérhetőek például. Következő dia. másik ajánlás az az, hogy eh, koncentráljunk az EU költségvetés rugalmasságára, amely hozzájárulhat az EGS eh, céljaihoz. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy legyen költségvetési felelősség, de sikerüljön a politikai prioritásoknak is megfelelni. a rugalmassági eszköz által próbálják a költségvetés rugalmasságát növelni, új költségvetési eszközöket is létrehoztak, amelyel a nem EU ö, támogatást is figyelembe veszik. Tehát a rugalmasság irányába történő elmozdulás a több éves pénzügyi keret áttekintésére is vonatkozik, és ez nagyon ö, fontos. Ugyanakkor azt is fontos megegyezni, hogy óvatosnak kell lenni abban a tekintetben, hogy a rugalmassági eszközök használata ne csökkentse az elszámoltathatósági és átláthatósági törekvéseket. És végezetül nézzünk meg néhány e, olyan kérdést, amelyről még tovább el kell gondolkodni. Az LGS e, prioritási területeket három területre lehet elosztani, strukturális e, alapok, növekedés és fiskális konszolidáció. Ha az első két kategóriát megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy az intézkedések ezen a területen hozzájárulhatnak a növekedéshez, illetve az állami kiadáshoz. Tehát néhány tanulmány megpróbálja megvizsgálni ezen eszközök hatását. 3 és 5 százalék közé teszik ezeknek a hatását, és általánosságban tehát ezek javulást értek el. Azt is fontos látni, hogy a strukturális reformoknak hatása van. Számos tanulmány azt mutatta, hogy aggályok vannak azzal kapcsolatban, hogy a fiskális konszolidáció megfelelő-e, és tényleg ez illeszkedik-e a növekedési és stabilitási paktumhoz. Megkérdőjelezik azt, hogy a fiskális konszolidáció valóban pozitív-e a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés szempontjából, főként olyan országok esetében, ahol nagyon rosszak a gazdasági feltételek. Különösképpen néhány kutató azt mondta, hogy a fiskális konszolidáció megfelelően a növekedés szempontjából összességében. A kérdés az az, hogy hogyan lehet a strukturális reformokat, a fiskális konszolidációt összekötni a befektetésekkel. A fiskális konszolidációt tehát nem mindig megfelelő, és ezzel le is zárul az előadásunk, szerintem pont időben, és örömmel megválaszoljuk az esetleges kérdéseiket. Merci. Köszönöm szépen a tanulmányt, annak bemutatását. Ezek főleg makroekonomiai gondolatok voltak, és azon eszközöknek az azonosításáról szólt, amelyek változtathatnak a dolgokon, amelyek kulcsfontosságúak, de ez egy nagyon bonyolult téma, és éppen ezért most megadom a lehetőséget, hogy föltegyenek kérdéseket. Ön a jelentésében az európai költségvetés, a nemzeti költségvetések szinergiáiról beszél a strukturális alapok kapcsán. Ön szerint kellene lehetne még racionalizálni a célokon a következő több éves költségvetési tervezési időszakban és az európai szemeszterek tükrében. Az éves jelentés, a növekedési jelentést és az annak kapcsán felmerült ajánlásokat mi támogatjuk de <clears throat> ugyanakkor rugalmasságra is szükség van, hogy az évenkénti helyzethez lehessen igazítani a célokat. Tehát az alapvető irányokat nem kell módosítani, de azért el tudok képzelni olyan eszközöket, intézkedéseket, amelyek a növekedést rövidebb távon szolgálják. Ön említette az európai hozzáadott érték fogalmát, amely ön szerint jó indikátor, és kellően tükrözi a költségvetés végrehajtásának hatékonyságát, annak eredményeit. Érdekelne, hogy, hogy ezt a hozzáadott értéket ön szerint hogyan lehet még mérni, és ön szerint ki, melyik intézmény lenne az, amely ezt leginkább hivatott nyilvántartani. Nyilvánvaló, hogy az európai szemeszternek is célja az intézkedések értékelése. Ön szerint melyik lenne a legoptimálisabb referencia időszak az eredmények értékelése szempontjából? Ön azt mutatta ki, hogy a tagállamok és a bizottság között mások a az indikátorok és így a tanulságok is. Ön szerint hogyan lehetne ezt az eltolódást, ezt a szakadékot a bizottság és a tagállamok mérő számai és eredményei között áthidalni? Ön több rugalmasságot kérne, a több éves pénzügyi kerettől többet várna el. A saját kutatása alapján Ön hogyan értékeli az európai befektetési alapot, mint új eszközt? Ez tehát a kérdések első köre, és akkor kérem, hogy próbálja meg ezekre választ adni, ha lehet. Köszönöm szépen. Jók a kérdések. Ami az európai hozzáadott értéket illeti, ha megengedik, hogy ezzel kezdjem, mi azt mondjuk, hogy több adatra lenne szükség, hogy egyáltalán értékelhető legyen az az európai hozzáadott érték, és pontosabb, célzottabb adatokat kéne gyűjteni arról, hogy ezek a projektek az EU pénzekből ö, konkrétan milyen hasznot hajtanak. Tehát az értékelés szintjét illetően a tagállamoknak a bizottsággal közösebben kellene kialakítani a monitoring és értékelési mechanizmusokat. Itt ugye magyar nyelven arról van szó, hogy amire az EU pénzt ad, az megfogható eredményt ad-e, és megvalósítható lett volna tagállami pénzből. Miért volt érdemes EU pénzből inkább megvalósítani, és nem tagállamiból? Ezt kell kimutatni ha a nagyobb rugalmasságot nézzük. A saját adataink és az hozzáférhető irodalom alapján az a véleményünk, hogy volt eddig is rugalmasság a több éves pénzügyi tervezésben, csak ezek reformjára lenne szükség, és ezek összehangolására a prioritásokkal. Ami a stratégiai befektetési alapot illeti, tudomásunk szerint még senki nem értékelte ezeket az alapokat. Az első jelek azonban arra utalnak, hogy az HTS prioritásokkal összhangban vannak. Mi volt még a kérdés? Jó, akkor már a Tics asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a tanulmányt és annak kiváló bemutatását. A következők a kérdéseim. Az első kérdésem az eredményekkel kapcsolatos. szoros értelemben van szinergia, átvittebb, szélesebb értelemben nagyon nehéz megállapítani, hogy van-e szinergia az európai és a tagállami szintek között. És a költségvetésnek is többféle alstruktúrája van, és a növekedési felmérés kapcsán, elnök úr, és említette ezt. Hosszabb távú célkijelölésekre lenne szükség az európai szemeszterben, és ezzel együtt pedig több rugalmasságra a költségvetés tekintetében. Ha mind a két állítás igaz, akkor ebből nem az következik, hogy a gazdaságpolitikára vonatkozóan, és itt most ugye erről beszélünk, érdemesebb lenne 7 éves költségvetési tervezésben gondolkodni, és a nemzeti költségvetéseket is hozzá lehetne igazítani ehhez. Illetve hát meg kéne vizsgálni, hogy ezeknek is szüksége van esetleg egy hosszabb távú stratégiai tervezésre, avagy sem. És megnézni, hogy melyek azok a típusú projektek, amelyeket hosszú távú költségvetési tervezéssel, és melyek, amelyeket rövid távú tervezéssel lehet legoptimálisabban tervezni. Hogyan értékeli a szinergiák szélesebben vett értelmezése definíciója alapján a helyzetet? Ahogy említettem is, a szinergiák megvannak már most is az EU és az HES prioritások között, inkább annak az empirikus vizsgálata nehéz, hogy az egyes országok és az EU költségvetése között konkrétan milyen a kapcsolat, hogy ez okokozati jellegű -e, ha ezt akarnánk megalapítani, akkor egyből mondani kell, hogy a még nem agregált költségvetési adatok alapján nagyon nehéz ilyen okozatiságot, kauzalitást megállapítani, és ráadásul változnak az időben a mérőszámok, és nagyon olyan sok tényező határozza meg a változásokat, hogy, hogy ezek alapján nagyon nehéz bármit jósolni. Ezzel együtt, ha a távolabbi jövőbe nézünk, akkor azért azt látjuk, hogy ha több és rendszerszerűbben begyűjtött adatunk van, akkor jobban tudjuk értékelni a hosszabb időszakokat is. Az előző kérdésre is most válaszolnék. Ha egy konkrét idő intervallumban vizsgáljuk a helyzetet, most nehéz megmondani, ez 4 vagy 5 év ideálisan, de mondjuk ha 7 évvel hasonlítjuk ezt, ezt, ezt össze, akkor nyilván egy 7 éves kitekintés általánosabb következtetéseket enged meg, mint egy rövidebb időszakra vonatkozó. Ez nem a kör négyszögesítésének felel meg ez a probléma? Mert ugye ez a költségvetés az európai országok köz GDP-nek 1%-a. És ha azt mondjuk, hogy a nemzeti büdzsék egy ötvened részét így vagy úgy, hét vagy öt évesen keretezzük, és a 75 százaléka ezeknek úgyis belső politikákra megy, akkor akkor, akkor inkább csak gúzsba köt ez a jelenlegi struktúra, mint sem, hogy segíteni a rugalmasságot. Önnek van arra vonatkozó adata vagy vizsgálata, hogy ez így van-e? I mean, unfortunately not specifically, so we, we really... Konkrétabban ezt nem tudom megfogalmazni, de ha a prioritásokat egynevezőre hozzuk, és ezután a tagállami ajánlásokat összehasonlítjuk. Nem volt még, nem volt még igazán hosszú időszak, ami alapján kijelentéseket lehetne tenni. De akkor most legyen az eurozónának saját költségvetése, vagy ne? Pont azért, hogy évről évre rugalmasan tudjon fellépni, tehát egy rövidtávú eurozóna büdzsé, vagy ne. Mert a jelenlegi annyira merev, hogy ez az egy százalék, amivel rendelkezünk, hogy ugye eleve nagyon kevés a lényeges változásokhoz, és akkor ráadásul, ha ezt is 7 évre és minden tagállamra lebontva vizsgáljuk, akkor ebből nem jön ki semmi ebből a számításból ér, érzékeli a kritikát, és, és nyugodtan beszéljen bátran, szakadjon ki a fogalmi burkokból. Overall, as you say, it is, in my opinion, to some extent... Igen, egyfelől szerintem is, ugye a 7 éves struktúra nagyon merev, de a kérdés ugye az, hogy milyen prioritásokat jelöljön ki, és ilyenek mindig megfogalmazódnak, még akkor is, hogyha ez a költségvetés a nemzeti költségvetésekhez képest kicsi, mindig általában jó a rugalmasság, hogyha a prioritásokat szabadon akarjuk hagyni, és változtathatónak akarjuk hagyni. És egy minimál rugalmasság szükség van a befektetésekhez. Tehát lehet, hogy összességében a 7 év merevé teszi, de másfelől pedig eh, mégsem mondhatjuk azt, hogy itt a kör négyszögesítéséről beszél. Kérdezzük meg talán a bizottságot. D'abord, quel, quel Hogy mi a bizottság véleménye erről a kérdésről? És mi a véleménye a bizottságnak az új növekedési felmérés eredményeiről, az egész rendszerről, annak működéséről, hogy ez változtat-e valamit, vagy pedig eh, mehetnénk tovább ugyanazon az úton, amit már kitapostunk. A tagállamok által adott adatok ugyanis nagyon nehezen összehasonlíthatóak, és ha az egyes tagállami költségvetéseket normalizáljuk, egy nevezőre hozzuk, akkor talán jobban érzékelhetőek lennének a különbségek. Hogy lehet az, de szóval az a baj, hogy az egyes országokban nem is ugyanazokat a szavakat, szintaxist használják, amikor a költségvetésről beszélnek, és hogy lehet így aztán értelmes, közös statisztikákat, illetve stratégiákat megfogalmazni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm önnek, a bizottságának és az előadónak is, hogy ez a téma most szóba került, és Hafner úrnak is köszönöm az érdekes bevezető előadást. Válaszom elé bocsátanék néhány gondolatot az EU költségvetésének jellegére vonatkozóan, utána pedig, ha megengedi, akkor a DG Ekfines kollégámnak adnám tovább a szót, aki majd részletesebben beszél az éves növekedési felmérésről és éves költségvetésekről. A négy előzetesen elmondani szándékolt gondolatom az EU költségvetésére vonatkozóan a következő. Nagyra értékeljük, hogy az tanulmány is rámutat arra, hogy az EU költségvetés nagy része befektetésorientált, növekedésre, munkahelyteremtésre irányul, és ilyen értelemben tehát összhangban van a kitűzött szélokkal. A tanulmány eh, helyesen rámutat arra, hogy főleg a 2A-2B fejezetekben valósul ez meg, és ezek a fejezetek jelentősen nőttek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az új Európai Stratégiai Befektetési Alap és ezt az jelentés is elmondja, úgy működik, hogy az egy a fejezet alatt van 10%-a a pénzeknek, ami tehát viszonylag kevés pénzt jelent. Összevetve az FSI teljes költségvetésével, amely ugye elsősorban multiplikátor hatása révén működik, és mintegy 200 milliárd eurót mozgat meg évente. A második gondolat az, hogy a tanulmány helyesen mutat rá az EU és a tagállami költségvetések bonyolult viszonyára, és arra, hogy ez leginkább a strukturális alapok kapcsán kötődik össze ez a két szink, és a társfinanszírozási kötelezettség révén. De azért én elmondanám, hogy a szinergiák nem csak ezen a területen érvényesülnek, nyilvánvaló példa mindenki ismeri, erre az, hogy a migrációs és biztonsági válságra adott válaszadás során az utóbbi években az EU költségvetés és nemzeti költségvetések között új típusú szinergiák alakultak ki. Sikerült az EU szintjén is, és a tagállami szinten is együttesen, összehangoltan reagálni, és úgy, hogy olyan hozzáadott értékkel, amit a tagállamok egyenként nem lettek volna képesek megteremteni. És ez átvezet a harmadik gondolatomra, a hozzáadott érték fogalmára általában. Igen, a tanulmány is leszögezi, hogy az európai költségvetés nem nagy. Elnök úr is mondta, hogy egy vagy csak két százaléka a nemzeti költségvetéseknek összesen. Ezért az EU költségvetés ről akkor van értelme beszélni, hogyha annak van multiplikátor és hozzáadott érték generáló hatása. És ez pedig megvan neki, hiszen az EU költségvetéséből olyan projekteket finanszírozunk, és egyre inkább olyanokat, amelyeket eszint nélkül nem lehetne finanszírozni. Ilyen például az Erasmus program, az örök jó példa, amit a tagállamok egyenként nem tudtak volna jól venni, vagy pedig az összekapcsolási eszköz, amely tipikusan hátarokon átívelő óriás projektekről szól, amelyeket valószínűleg a tagállamok nem, vagy csak nagyon nehézkesen és lassan tudtak volna finanszírozni. De nem csak a projektfinanszírozásban derül ki az európai költségvetés jelentősége, hanem azáltal is, hogy az EU költségvetéséből a minőségi kiemelt projekteket finanszírozunk, amelyek nem kaptak volna a tagállami pénzekből támogatást. Erre kiváló példa a Horizont 2020-as program, ahol kifejezetten a különböző erőforrások összekapcsolása történik meg, és ennek, ennek révén a részek összegén túlmutató hozzáadott érték valósul meg. Végül pedig, mielőtt a kollégámnak adom meg a szót a legfintől, még a rugalmasságra reflektálnék röviden. A tanulmány rámutat, és ezt helyesen teszi, hogy a költségvetés rugalmassága révén tudtunk néhány váratlan nagy kihívásra egyáltalán reagálni. Ugye a stratégiai beruházási alap az európai foglalkoztatási, ifjúsági foglalkoztatási program. Ezek mind hirtelen a rugalmasságból kipattant létrejött projektek, és ennek kapcsán azt is érdemes elmondani, hogy nem régében, és ennek örülünk, megtörtént a tanács általi elfogadása, miután a parlamenttel megegyezett, a középtávú felülvizsgálatról. Ez a középtávú felülvizsgálat sem történhetett volna meg a parlament nyomásgyakorlása nélkül, és ez az, amely még további rugalmasságot ad a még megmaradó három és fél év időszakra vonatkozóan a költségvetés végrehajtói kezébe, és biztos vagyok benne, hogy lesznek megint váratlan és új kihívások, ami, amelyek miatt szükség is lesz erre a rugalmasságra. Most pedig kérem elnök úr, hogy adja meg a szót kollégámnak az Ekfintől. Bien sûr, a parole est à la DG ECFIN. Rendben, akkor az Ekfin főigazgatóságáról is megadom a szót a képviselőnek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a prezentációt, illetve a releváns kérdéseket. Én is osztom azt a véleményt, mi szerint nagyon fontos lenne, hogyha ezt az egész gyakorlatot a kontextusban látnánk, megnéznénk, hogy ez mit von maga után az Európai Unió költségvetésére nézve, illetve hogyan viszonyul a tegnap közéadott anyaghoz. Ami az európai hozzáadott értéket illeti, az MFF tárgyalások során ez egy kulcsfontosságú fogalom, ami az éves gazdasági növekedést, vagy növekedési kérdést illeti, ott már inkább a gazdasági iránymutatások érvényesülnek arra összpontosítunk, hogy hogyan lehet a növekedést és a munkahelyteremtést előre mozdítani. Aztán természetesen vannak olyan területek, ahol van európai hozzáadott érték, de nem feltétlenül kapcsolódik ez a növekedéshez és a munkahely teremtéshez. Ezért szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha először szövegkörnyezetben látnánk ezt az egész gyakorlatot. Kicsit ugyanezt továbbvéve, hogyha megnézzük a saját erőforrás magas szintű munkacsoportot, nos szerintem ez egy nagyon jó kiinduló pont, maximalizálni kell a koherenciát az európai szintű, illetve a nemzeti költségvetés között. Természetesen végig kell gondolni a dolgokat, mielőtt javaslatokat fogalmazunk meg. Három részre lehetne osztani ezeket. Egyrészt maximalizálni kell a szinergiákat, ehhez először azonosítani kell azokat a területeket, ahol releváns az európai szintű fellépés, a nemzeti szintű fellépés helyett. Szerintem a tegnap közéadott reflexiós anyag bizonyos forgatókönyveket tartalmaz erre vonatkozóan, illetve érdekes elképzeléseket. Nem feltétlenül releváns ez az önök anyagát illetően, az önök dokumentumát illetően, de lehet, hogy érdemes azért figyelemben tartani, figyelembe venni. Fontos, hogy az Európai Uniós politikai keret, illetve a kérdások között koherencia legyen. Gondolok például a migrációra. Nyilvánvaló, hogy egyértelmű keretre van szükség Európai Uniós szinten, illetve gyakorlatban ambiciózus politikákra, ehhez forrásokra is szükség van. Ezek már nem mindig vannak nem mindig állnak rendelkezésre, ezért a rugalmasság nagyon fontos. Azért, azért a, a migrációs kérdést vettettem föl, mert, mert itt ez egy teljesen különálló kérdés, ahol nagyon magas az Európai Uniós hozzáadott érték. És aztán van egy harmadik elem, amely nagyon is releváns a tanulmány szempontjából, ez pedig az Európai Uniós költségvetés és nemzeti költségvetés kapcsolata a nemzeti politikák tükrében. Hogyha megnézzük, és abból indulunk ki, hogy a GDP 1 át illetve a közkedés 2%-át adja ki a költségvetés, az Európai Unió költségvetés. Természetesen itt van további hozzáadott érték, de a finanszírozás sokszor a tagállami szinten történik, tehát meg kell nézni, hogy a kiadásokat hol kell finanszírozni. Hol jobb az, hogyha tagállami szintű a finanszírozás, és hol jobb, hogyha az Európai Unió finanszíroz. Ez az első lépés. Aztán a második pedig a reformok. Reformokra van szükség, azokon a, azoknál a területeknél, ahol tagállami fellépésre van szükség. Itt nem csak politikai változtatásra gondolok, hanem valamilyen másféle kiadásra is. Ebben a kontextusban nézve a nemzeti reformok, illetve az Európai Uniós kiadás közötti szinergia nagyon is ígéretes lehet. Egy példa erre a kutatás és a fejlesztés területe, ahol természetesen az Európai Unió jelentős forrásokat alokál, de ugyanígy az állami szféra a tagállamokban még több forrást alokál erre a kérdésre. A gazdasági politikai iránymutatást találunk az európai szemeszter keretében, és nagyon fontos, hogy a kettő között szinergia valósuljon meg. Hiszen kutatásfejlesztést nem lehet csak Európai Uniós szinten finanszírozni, hanem határozott koordinációra van szükség. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy kontextualizáljuk ezt az egész kérdést, megfelelő szövegkörnyezetben lássuk. Uh, Aztán a célszer változásait megvizsgáltuk az elmúlt esztendőkben. Ez eléggé stabilnak mondható a szemeszter 2011 óta egy folyamatos gyakorlat, az új bizottság jelentős változást hozott a célszerben. amely benne van az ország specifikus ajánlásokban, a CSR-ekben. Az éves növekedési felmérés tehát megmutatkozik a célszerekben, ami pedig az országspecifikus ajánlásokat, tehát a célszerek meg, megvalósítását illeti, itt nagyon fontosak az eredmények és igazából meglepne, hogyha önök ugyanarra az eredményre jutottak volna, hogy miért. Azért, mert nem fekete-fehér a kép. Igazából attól függ, hogy mikor mondjuk azt, hogy egy politikát teljes mértékben megvalósítanak. Akkor, hogyha a kormány ráborított, vagy a parlament is ráborított, vagy akkor, amikor már valóban meg is valósították a terepen. Tehát attól függően, hogy hogy nézzük, teljesen eltérő értékelést kapunk meglepne, hogyha a bizottság ugyanazt az értékelést adná, ugyanarra az eredményre jutna, mint a tagállam. És még, végül még egy utolsó üzenet. Ami a az, az éves növekedési kutatás prioritásait illeti, bizony nagyon heterogén a kép, hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy ezek hogyan nyilvánulnak meg az ország, specifikus ajánlásokban. Megvannak a nagyobb iránymutatások az éves növekedési ö, tanulmányban, de aztán ezek különbözőképpen nyilvánulnak meg az ország specifikus ajánlásokban. Lehet, hogy ez igazából előnyt is hoz. További elemzések történnek, és így meg lehet nézni, hogy a prioritások hogyan felelnek meg az egyes tagállamoknak. Tehát itt is valóban egy kicsit finom hangolásra van szükség, de lehet, hogy nem is baj, és lehet, hogy jó, hogy nem egész egyszerűen áttevődik a prioritás a CSR-ekbe, hanem egy kicsit finomabb a kép. Nos, ennyi megjegyzéssel élnék jelenleg, remélem, hogy ez hasznos volt. Elnök, köszönjük szépen. Ami a standardizációt illeti, illetve a tagállamok államháztartásának bemutatását, elszámolását, ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Uh, this is very good question. Nos igen, nagyon jó kérdés. Óriási előrelépés történt a standardizáció területén a múltban, már ami a fiskális adatokat illeti. Ezek nagyon jó minőségűek és összehasonlíthatóak a tagállamok között. Ami a nagy jövőbeni kihívás, az az, hogy hasonló szintű harmonizációt érjünk el más kiadási területek, más kiadási kategóriák esetében is. Például az Európai Uniós költségvetéshez való hozzájárulás, illetve az abból való részesülésre gondolok. Aztán ott van a Monta jelentés, annak is megvannak az ajánlásai erre vonatkozóan. És szerintem ezen a területen is további munkákat lehetne még végezni, további finomításra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, ezzel ezt le is zárjuk. Maletics asszonynak adom meg a szót. Very much, because I... Köszönöm szépen. Én tényleg szeretném hangsúlyozni azt, amit elmondott elnök úr. Valóban rendkívül fontos az, hogy legyenek standardok az adatokkal kapcsolatban ahhoz, hogy ezeket összehasonlíthassuk és nyomon követhessük. Például az e, IMF-nél vannak standardok adatokra vonatkozólag, kormányfinanszírozási kategória, van gazdaság kategória, fiskális kategória, de van funkcionális kategória is, és utána a funkciók alapján hasonlítják össze az országokat. Az Európai Unióban például programonként osztályozhatnánk az, az országokat, tehát megmondhatnánk, hogy milyen programok alapján akarjuk összehasonlítani a tagállamokat, és hogy hogyan kötődik ez az európai politikákhoz, költségvetéshez. Igen, és aztán azt is látni kell, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések között is van különbség, meg kell nézni, hogy ez hogyan alakul. Megalkotjuk a éves pénzügyi keretet, aztán két éven keresztül nem történik semmit. Meg, me, megtervezzük a beruházásokat, de annyira a összetettek a projektek, hogy két-három évbe telik, mire az egész pénzfolyósítás megindul, és ezért nem tudnak ezek elindulni. Döpré úr is szólt erről. Itt tulajdonképpen az illúzionizmusba torkollunk. Azt hiszem, hogy egy kicsit kritikusabban kell nézni a gyakorlatot. Nos, zárásképpen egy rövid záró felszólalást kérünk Márko Áfner úrtól És eddig a jelentéstevő, azaz jó magam számára fölmerült a kérdés, hogy mi a hozzáadott értéke ennek az európai szemeszternek. Hát remélem, hogy most erre pontosan választ kapunk. Tehát egy rövid záró megjegyzést kérnénk. A kérdés az az volt, hogy mi volt a hozzáadott értéke ennek a tanulmánynak. Igen, minden évben ezt a jelentést megkérjük. Valóban a kérdés az, hogy mi a célja, mire szolgál. Igen, tehát az európai szemeszterről szól ez a jelentés, és szerintem ez nagyon sok energiát fölemészt, és, és kevesebb hozzáadott értéket ad. Well, I think there's some merit of úgy gondolom, hogy van annak értelme, hogyha monitorozást folytatunk minden évben, de nem igazán mértük fel annak a hozzáadott értéket, hogy ezt minden évben meg kell tenni. Ezt, ezt nem vizsgáltuk a tanulmányunkban. Köszönöm szépen a tanulmányt. És továbbra is küzdeni fogok azért, hogy motivációt és perspektívát találjunk az európai szemeszterről szóló jelentésben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Afner úr, illetve köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és lépjünk tovább. Ez pedig a saját erőforrások kérdése. Két kiváló jelentéstevőnk van, Lewandowski úr, illetve Döpré úr, akik levonták a Monti jelentés következményeit, és most ezt fogják megosztani velünk, illetve a munkaanyagot. Pré úr, kezdi, tessék. Monsieur Lewandowski. Lewandowski úr. Jó. The working document. Köszönöm szépen. A munkadokumentum volt a Depré úrral végzett közös munkánk könnyű része. A munkadokumentum természetétől fogva tényszerű, bemutatja a saját erőforrások rendszerének alakulását az Európai Unióban, hangsúlyozza az Európai Parlament szerepét, mert a parlament mindig is ösztönözte azt, hogy legyen nagyobb átláthatóság és egyszerűség itt. Bizonyos területekről is beszélünk, ahol még további gondolkodásra van szükség. Persze azért voltak elvek is, amelyeket kifejtettünk, bármi is történik a jövőbeli rendszerben. Fontos az, hogy a fiskális szuverenitását az ország figyelembe vegyük, és nagyon fontos a fiskális semlegesség, nem szabad növelni az európai gazdaság díjait. Van még egy másik dolog, ami kicsit nehezebb volt. Jeleztük az Európai Parlament álláspontját, és egy sokkal vitatottabb területre tévedtünk így. Gond van azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt eladni az Európai Unió jelenlegi klímájában. Az álmunk, Lamassur úr álma itt eh, a bizonyíték lenne, és az, hogyha az európai szinten költünk el pénzt, akkor ez nemzeti szinten megtakarítást jelent. Hát sajnos ilyen bizonyítékot nem találtunk, sőt ennek az ellenkezőjét eh, eh, találtuk, vagyis azt, hogy például az Európai Külügyi Szolgálat plusz pénzt jelent az Európai Unió számára, tehát ez nem mindenképpen, ez a külügyi szolgálat nem takarít meg pénzt a külügyi szolgálatoknak a tagállamokon belül. Ami pedig az Európai Unió bevételének megváltoztatása igazából politikai akarat kérdés, ez az Európai Parlamentben megvan. Az Európai Parlamentet nem támtorítja el, a, nem támtorítják el a múltbeli események. Úgy tűnik, hogy a Brexit problematikus lesz a kiadások szempontjából, de ez egy lehetőség is, olyan szempontból, hogy meg lehet reformálni a saját erőforrásokat, hiszen minden a brit kedvezményre koncentrált, és most már ettől elmozdulunk, ami pedig az időzítést illeti egyetemű az, hogy Gerard és én ikrekként Tomával és Albrichttel együtt fogunk működni az MFF jelentésen, viszont nem tudjuk, sőt még vitatott is ez, beszéltünk erről a koordinátori ülésen, nem tudjuk azt, hogy sikerül-e kiegazítani ezt időszempontjából. arra az időpontra, amikor majd a bizottság egy előadást tart, előterjeszti az MFF-ről és a saját erőforrásokról szóló álláspontját. A parlamenti álláspont hangnemének annak kell lennie, hogy ösztönözzük az Európai Bizottságot arra, hogy reformálja meg a saját erőforrásokat. Merci, merci Janusz. Gérard. Uh, merci, Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Isabel ma, megjegyz, ma nincs itt, ő kért meg, hogy tegyek hozzá előadói társ előadói gondolataiból néhány a mai vitához. Nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Ez a dokumentum teljesen tényszerű. Meghatározzuk annak a keretét, amelyen belül a vita mehet majd. Ez tehát egyfelől a jogi keret, arról szól, hogy a szerződések alapján hogyan lehet a költségvetési tárgyalásokat lefolytatni. Hivatkozunk arra, amit már néhány évvel ezelőtt a kollégánk, akire még emlékszünk, javasolt a saját források rendszerének kialakítására a saját erőforrások rendszerét végre lábra kell állítani, és foglalkozik a szöveg a jelenlegi helyzet kritikájával is, a saját források hiányának problémájával. Lewandowski úr nagyon diszkréten fogalmazott a bekezdés kapcsán. Egy biztos, hogy, hogy a közelmúlt, viszonylagos közelmúlt javaslatait most meg kell újra fogalmazni, erősíteni. A saját erőforrásokról nem mondhatunk le. Allen Lamassur már 2007-ben követelte ezt. Én voltam az, aki ennek a nehézségeivel foglalkoztam, és a saját forrásokkal kapcsolatos, akkor már biztosi poszton levő Lewandowski biztosnak benyújtottuk ezt a szöveget, és a Monti csoport is, a magas szintű munkacsoport is foglalkozott a kérdéssel. A Monti munkacsoport stratégiailag fontos következtetéseket vont le a mi szövegünkből és a saját adatai alapján. A Monti csoport intézményközi munkacsoport, és ezért a konklúzióit is minden intézménynek illik figyelembe vennie és tovább gondolnia a tanács, a bizottság és a parlament közösen működtetett intézménye. És három következtetése volt a Monti csoportnak, ami nagyon fontos a saját források tekintetében. Definiálja ugyanis azokat a kritériumokat, amelyek alapján ö, fel lehet ezeknek a szerepét, mértékét mérni, és világossá teszi végre ezeket a kritériumokat, továbbá jelzi, hogy a saját források rendszerét együtt úgy kell bevezetni, hogy a nagy európai politikáknak többségi nagy támogatása legyen, de ezek most eléggé egyértelmű irányvonalak. Figyelemmel van a belső piacra, amelyre hivatkozva egyes jövőben szükségesé váló forrásokat is már nevesít, az energetikai átállás költségét, a klímaváltozás elleni harc növekvő költségét, és így tovább. Tehát most az a kérdés, ha operacionalizálni akarjuk ezeket a javaslatokat, hogy hogyan ültetjük ezeket át a gyakorlatba, szerintem a tagállamokban és a parlamentben is ugyanaz a kérdés merül föl, de a tagállamok talán még megosztottabbak, mint a parlament e tekintetben, ezért azzal kell foglalkoznunk, hogy, hogy az saját erőforrásokból az Európai Unió autonómiáját építjük-e vagy sem. Aztán a GNI, a Gross National Income alapú öt, progresszíven vagy tartalék alapúan kell kezelni. Ha tartalék alapúan, akkor lesz-e maximalizálva az összeg, és ezt lehetne majd folyamatosan módosítani. Aztán a harmadik kérdéscsoport, ha fenn is tartjuk a GNI alapú elszámolási rendszert és bevételek, bevételi rendszert. A fejenkénti befizetés és a fejenkénti gazdagság és a fejen, egyfőre számított GNI egyes országokban teljesen más konklúziókhoz vezethet, mint másokban, és figyelembe vegyük-e ezeket a különbségeket, alkalmazunk-e korrekciót, ö, már a GNI rendszeren belül, vagy azon kívül kompenzáció jelleggel, ezek a megválaszolandó kérdések. Utolsó kérdéscsoport. Egyetérte ez azzal, hogy a saját forrás egy önálló kategória legyen, csak a fő közösen eldöntött prioritásokat finanszírozza, vagy általános felhasználású lehessen, és a piac működését erősítse vagy sem. A TVA harmonizációjával egy időben párhuzamosan vezessük-e be, vagy attól függetlenül, és így tovább. Tehát a saját források kalibrálása nagyon sok prioritásos alapkérdést vett föl, és hogy melyik zsebből és melyik zsebbe jöjjön és menjen a pénz. A Monti munkacsoport is beszélt erről, hogy újra kell súlyozni majd a tagállamok között az új rendszert, hiszen teljesen más összegeket jelent ez tagállamonként és arányokat, de mindenképpen lendületesen tovább kell vinni ezt a vitát, okos, körültekintő módon, de ehhez jó lenne tudni a mindenkinek a fejében megbúvó koncepciókat, hozzáállásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy elmondta nekünk a felmérés eredményeit. Ez már egy kicsit kanalizálja a gondolkodás irányát, illetve magukat a saját erőforrásokat, saját forrásokat is kanalizálni kell. És ezeket ugye egy külön forrásként kell kezelni, vagy az eddigi rendszer részeként. kaputú úr kap szót. Köszönöm szépen, mm, köszönöm Lewandowski úrnak a munkaanyagot. Én nagy részt egyetértek vele. A mezőgazdasági bizottságban vagyok előadó, és ott ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy hogyan megy tovább az európai integráció Brexit után. Az Európai Parlament mindig arra törekedett, hogy az európai költségvetésben megjelenjenek a saját eszközök is, mint ahogy egyébként ezek erre, ezekre a szerződések is lehetőséget teremtenek. A jelenlegi rendszerben sok hiányosság van, és nem eléggé átlátható. A parlamentek nem tudják ellenőrizni, azt nagyon bonyolult, és az átlagpolgár számára pedig teljesen érthetetlen. A bevételek jelenleg nagy, nagyon nagy összegben a tagállami GNI-ből származnak, és egy 11% körülbelül a hozzáadott értékadóból, de egyik rendszer sem igazán átlátható, és sokszor ö, eltolódások vannak, ami az éves költségvetési lebontást illeti. Új saját forrásokra lenne szükség, amelyeket egyértelműen európai hozzáadott értéke rendelkező projektekhez kötnénk. amelyek révén akár csökkenthető lenne a tagállamok GNI alapú befizetése, és már körvonalazódnak ezek az új források, a Monti csoport jó párra javaslatot tesz. Ugye a pénzügyi tranzakciós adó, a hozzáadott értékadó reformja, az emissziókereskedelmi bevételek átcsoportosítása, a közlekedés, az, a villamossági rendszerek megadóztatása, a digitális rendszerek és az ETS rendszer, mint potenciális forrás merülnek föl. Tehát e- ezek európai vívmányok, amelyekből vissza lehetne szedni bizonyos összegeket közös európai célokra, a terrorizmus elleni harcra, a közös védelemre. Ugye most éppen 11 milliárdos költségvetési hiány adódik csak a Brexitből fakadóan. Ezt Öttinger biztosan egyeztetni kellene. Hogy ennek milyen hatása lesz a mezőgazdaság és kohéziós politikára, ez foglalkoztat minket, és remélem, hogy a parlamentben ki jegecsesedő gondolatok más intézményekre is transportálhatók lehetnek. És una pena que Köszönöm szépen, nagyon gyors leszek. Kár az, hogyha már egy ennyire fontos témáról beszélünk, mint a saját források, akkor az egyfajta csata lesz, és sajnálatos az, hogy eléggé kevés képviselő van itt. Először is a két jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ezért a munka dokumentumért, mert nagyon sok pontot lefektettek, hogy honnan indultunk el, hova akarunk eljutni, és hogy milyen fajta kérdéseket akarunk feltenni. Nagyon széles körű a konszenzus itt az Európai Parlamentben arra vonatkozólag, hogy szükséges az, szükség van ezekre a saját forrásokra, de hogyha de meglátjuk azt, hogy a későbbiekben is ugyanennyire egységesek vagyunk-e. Persze a szöveget jobban meg kell vizsgálni majd részletesen, én meg kell vizsgálni a vitaanyagot is, a munkadokumentumot is, nem volt még arra időnk, hogy ezt megvizsgáljuk, de már most vannak olyan pontok, amelyek felkeltették a figyelmemet. az adósemlegesség kérdése. Az adósemlegesség kérdése, ez egy alapvető elképzelés, de mit is jelent ez, hogyha új adókról beszélünk, az, az úgy vélem, hogy a semleges adó nem létezik, van az áfa, a közlekedés megadóztatása, stb. Tehát nem létezik az, hogy semleges adó. Szerintem ez csak egy ilyen divatos kifejezés, de nincs a tartalom. Mit kell tennünk a saját erőforrásokkal? Itt csak olyan saját erőforrásokról beszélünk, amelyekkel csökkenthetnék a tagállamok a hozzájárulásokat. Az előző ciklusban erről beszéltünk, én ezzel nem értek egyet, mert hogyha megnézzük a bevételeket, kiadásokat, akkor meg kell vizsgálnunk az összes kiadást és az összes prioritást. Ezen kívül a Brexit, ez még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Persze növelik el a erőforrásokat, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy mindent növelnünk kell. Egyértelmű, hogy a tagállamok kevesebbet fognak befizetni, ez szabadabb kezet ad, amikor tárgyalunk. Láthattuk azt, hogy a mezőgazdaság, kohézió, külügyi kapcsolatok befektetések, védelem, határvédelem, tehát mind erre nincs pénzünk, tehát ezt ki kell mondani egyértelműen. És itt van még a Brexit is. Úgy vélem, hogy bizonyos tapukat meg kell törnünk, ezekről beszélnünk kell. Nem tudom. Köszönöm szépen, Tomá asszony. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is én is szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a két társ jelentéstevőnek, akik bizony nagyon hatékonyak voltak, hiszen nagyon-nagyon érdekes anyagot hoztak létre, állítottak össze. Gratulálok a módszertanhoz is, hiszen valóban olyan kérdéseket fogalmaztak meg, amelyek a kollektív előrelépést segítik. Második megjegyzésem. Edél Ezebel asszonyhoz hasonlóan fölmerül bennem a semlegesség értelme, kérdése. Hogyha ez azt jelenti, hogy az európai állampolgárokat nem akarjuk tovább terhelni, akkor igen, egyetértünk, hiszen nagyon sokat fizetnek már 99%-ot össze, összességében. Tehát, hogyha ez a kérdés, akkor rendben van. Hogyha viszont a neutralitás azt jelenti, hogy nincs új adó, nincs további forrás, akkor hát ugye mindenképp szükség van további forrásokra, mert hogyha ez nincs, akkor akkor bizony nem megfelelő a költségvetésünk, és már a 2014-20-as MFF keretében is ugye ez költségvetés megvonást jelentett, emlékezenek csak a vitára, tehát igen, aluldimensionált helyzetben vagyunk, tehát kevés a forrás, ezért új ö, kiadásokra is van szükség, ugye többek között a Brexit miatt is, tehát igen, új forrásokra van szükség, ezt szerintem egyértelműen meg kell fogalmazni. Harmadik megjegyzés, ami a karbon kérdést illeti, itt offenzívnek kell lennünk, azonban ebben a kérdésben nagyon sok megoldás körvonalazódik. A magas szintű munkacsoport, a Monti munkacsoport is tett erre vonatkozó javaslatokat, ezek érdekesek, illetve ezek közül vannak olyanok, amelyeket átvettünk, vannak olyanok, amelyek nem. ami az, a fiskális neutralitást ö, illeti, ez rendben van. A szénkérdés, a kárbonkérdés rendkívül fontos, először is. Versenyképességet kell biztosítani az Európai Uniós vállalkozások számára. El kell kerülni a dömpinghelyzetet, a külső országoktól érkező dömpinghelyzetet, illetve arra kell ösztönözni a harmadik országokat, hogy csökkentsék a szénlábnyomukat a termelés során. Tehát igen, elég ambiciózus a lista. Ezen kívül vannak még más kérdések is. Például a közlekedés. Mondjuk, hogyha egy 0,1-es centel, 0,1 centtel megemeljük mondjuk a, a repülőgyeket, nos, ennek is lehet. Tehát ez, ez nagyon minimális, minimális súlynak tűnik. A lényeg az, hogy különböző aspektusokat lehet föltárni. Aztán, ami a GNI-t illeti, két gondolat ezzel kapcsolatban. A tagállamok hozzájárulásának csökkentése, ez egy olyan kérdés, amely mindenképp fölmerül, ez mindenki számára pozitív helyzetet alakíthat ki, és a tanácsal is valahogy előre kell lépnünk, hatásosabban kell fellépnünk, tehát a, a tagállamok hozzájárulását ö, csökkenteni kell a saját nemzeti költségvetésük ö, előnyére, tehát ez a kérdés is fölmerül, természetesen itt a GNI kérdésében ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindemellett, és ez, a, ez egy, szintén egy olyan kérdés, amely talán ki lehet egészíteni a, a szöveg, szöveget, ez pedig a hozzájárulás természete, illetve a kalkuláció formája. Hiszen a kérdés a korrektor, illetve a rabat formájában fogalmazódik meg, de ez a korrektor tulajdonképpen a kis testvére a rabatnak, tehát visszatérünk erre a rabat rendszerre. A kérdés pedig, hogy hogyan kalkuláljuk a hozzájárulást, csak a GNI alapján, vagy pedig erre a, a kalkuláció bázisra ráépítjük az új referenciákat, például az oktatás, a karbon, az éghajlat, és így tovább, hiszen ezek így objektív és értékes referenciát adhatnak, amely amelyek alapján esetleg pozitív eredményt tudunk felmutatni még akkor is, hogyha itt kereszthatás érvényesül. Hiszen a kalkuláció révén vannak a bizonyos számítások esetében e, emelkednének a költségek, de hogyha erényes egy ország, azaz sok pozitívumot teljesít, akkor csökkente, csökkentenénk a erős, tehát valahogy, valahogy így lehetnek kiszámolni. Avoir euh, demain matin 50% euh, de ressources propres. Hiszen ott van, a, hogyha azt akarjuk, hogy 50% saját erőforrás, 50% tagállami hozzájárulás legyen, akkor itt, itt valahogy a, a kalkulációt meg kell nézni, a munkamódszert. Tehát legalábbis föl kellene vetni a tagállami hozzájárulás kalkulációjának kérdését. Elnök, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. <coughs> Euh, Igen, hogyha vannak európai, ha van európai adó, ez nem szabad, hogy tovább terhelje az európai állam polgárokat, illetve adófizetőket, tehát valahogy ezt a e nemzeti, illetve lokális szinten kell kivetni. Hiszen nagyon nehéz lesz népszerűsíteni egy ilyen európai adót, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy ez hozzá adódik a már most megfizetett adóhoz. Úgyhogy igen, inkább, inkább olyan adóformát kellene kialakítani, ami nem érezhető, nem látható, de hát erre sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nincs. Igen, egy kicsit provokáltam, mondja az elnök. Toma megpróbálok egyértelműbben fogalmazni. Ami, az állam, ami a vállalati adót illeti, ez nem egy plusz adó az állampolgár számára. Ott van a globalizáció, a digitalizáció. Ezzel itt a nagy cégeket terheljük, nekik legalább 12%-ot kell fizetni, azt hiszem, hogy ez a legalacsonyabb Írországban, ez a legalacsonyabb ráta, és a maximális pedig 30 valamennyi százalék más tagállamokban. Tehát normálisan 12 és 30, 33 százalék között fizetnek a vállalatok, elméletileg gyakorlatban azonban nem fizetnek szinte semmit. Tehát nem egy pluszadóról lenne szó, hanem inkább csak megfognánk azt, amit már egyébként is fizetniük kell, tehát a, ezt a, az adót behajtanánk. Tehát nem egy plusz teherről lenne szó. Nagyon sokféleképpen lehet prezentálni a dolgokat. Valós vitát kell folytatnunk, de az igaz, hogy tényleg el kell kerülni azt, hogy ez mind az adófizetőket terhelje, akik nem szeretnének több terheket. Elnök. Igen, nézzük. Hogyha a multinacionális cégeket nézzük, például a digitálisokat, nem fizetnek adót Európában, és és valahogy az adóügyben úgy járnak el, hogy a végén nem fizetnek. Hogyha a Google Írországon keresztül, aztán Hollandián keresztül a Bermudai szigetekre juttatja a forrásait, aztán hirtelen valahogy kikerül az adóhatóságok szeméből. Úgyhogy azt hiszem, hogy stigmatizálni kell a butaságot, a tagállamok butaságot, tehát így is fogalmazhatunk, és meg kell ragadni a közvéleményt, hiszen itt szerintem valóban egy olyan téma van a kezünkben, amelyel megszólíthatjuk őket de hogyha azt mondjuk, hogy a LuxLeaks, illetve a Panama Papers kapcsán összeültünk, és, és ezzel kapcsolatban nyilatkozatot teszünk, akkor, akkor ők ugye annyit mondtak, hogy el kell kerülni az adócsalás, de hát magunk között lássuk, hogy ez nem, nem így néz ki. Tehát valóban ebben ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkozni kellene, mondjuk egy bekezdés elejéig, hiszen van egy olyan adó ö, terület, amely egészen egyszerűen kiter, kikerül a radar látóteréből. Ahogy elmondtam, kihasználják a adóparadicsomban rejlő lehetőségeket. Tessék, még zárásképpen még egy dolgot szeretnék meg elmondani. Minden tagállamnak megvan a maga jogalkotási rendszere, megvannak a kis adóügyi kiskapuk ezekben, tehát óriási erőfeszítés az, hogyha harmonizálni szeretnénk az államháztartásokat, illetve az elszámoltathatóságot, és közben még a fiskalitást is, tehát az adóügyi kérdéseket is. Nem akarom félbeszakítani, nem akarok provokatív sem lenni, de azért a provokációra válaszolok. Kétféle vita zajlik itt. Az országok többsége az új adók kivételével, amelyek csak bizonyos adókategóriákra vonatkoznának, mindegyiket tárgyalják, és közvetlenül a polgárokat érintik. Ezek nem közvetlenül, de de végül is mindig a polgár fizeti meg valamilyen módon az adót. De van ennél egy filozofikusabb vonalata is a kérdésnek. Legyünk bátrabbak egy kicsik, és ha valaha is megoldása lesz ennek a problémának, amely a polgárok közvetlenül finanszírozott Európáját hozza létre, akkor ezt meg kell mondani a polgároknak. Ez minimál elvárás, és ez jelenleg nincs kimondva. Amikor egyensúlyra törökszünk a tárgyalások során, ugye a szociális biztonság oktatás kérdésében, meg lehet mondani, hogy kell fizetni egy európai adót, mert az európai szint nagyon jót tesz a polgároknak közvetlenül ezeken a területeken. De ezt ki kell mondani, ezt ne mismásoljuk el, ne mondjuk azt, hogy ezek csak máshonnan jövő pénzek. Minden adó a polgároktól jön, az európai projekt a polgároktól kér pénzt a polgárok érdekében létrehozott projektjeihez a köztársasági szerződés, a társadalmi szerződés alapvető eleme az adó. Ezt nagyjából már tudjuk itt Európában. Nos, akkor kérem akkor előadónkat, hogy de Préur, hogy foglalja össze mai eszmecsere tanulságait. Az utolsó között elhangzott gondolatokra reflektálni, arra ugyanis, hogy legyünk büszkék az európai projektre, ne féljünk, és mondjuk el, hogy milyen értékei vannak az európai szintnek. De az is biztos, hogy itt a jogi keret azt mondja ki, hogy a tanács egyhangú döntésére van szükség nem akarok olyan mechanizmusban gondolkodni a adósemlegesség vonatkozásában, amely ennél kevesebbet tűz ki célul. És amíg nincsen a tanács szintjén konszenzus, addig semmi nem indulhat el. Ez mit jelent ez az adósemlegesség? Az, hogy a saját forrásoknak kiegészítő jellegűeknek kell lenniük, és amelyek közvetlenül a tagállami lakosságokat szolgálják, és ezzel egy időben csökkennie a tagállami GNI befizetéseknek. A GNI alapú befizetéseket csökkenteni kell, és akkor, mert egyébként ha ez megmaradnak, akkor ugye kétszeresen adóztatjuk meg a nemzeteket. Tehát az adósemlegesség, a pénzügyi semlegesség csak akkor valósul meg, hogyha amivel az államok befizetései csökkennek, azt váltja ki a saját erőforrás, vagy közvetlen adó. Ezzel gondolom válaszolok egyszerre több kérdésre is. Köszönöm. Lewandowski kolléga? Már itt kezdjük megválaszolni a kérdést, úgy látom, kezd kibontakozni a válasz. Bármennyire gyors is volt ez a vita, nem akarom az adó elkerülésről szóló vitát itt nyújtani. A saját források kapcsán azonban ez is egy fontos kérdés és erre azért mindig vissza kell térni. Ami az adósemlegességet illeti, az esetleges új erőforrások és a GNI bevételek közötti viszony kapcsán ugye az adósemlegesség ugyancsak egy szematikai újítás, de az én olvasatomban a különböző kritikák semlegesítését is jelenti, tehát amikor a Monti javaslatot vizsgáljuk, akkor világosan le kell szögeznünk, hogy az adósemlegesség azt jelenti, hogy nem lesz többlet kiadása a tagállamoknak. Azok is adóból vannak ugyan, de csak úgy vezethetők be az új saját források, hogyha összességében nem nő a befizetési szükséglet. A GNI van baj, de ez a bátor parlamenti hozzáállás, amely megmondja, hogy az európai projekteket az európai polgároknak kell finanszírozni, ez egy korábbi időszakban talán mondható volt, ez a bizalom már nincs meg. Tehát ebben van némi kockázat, ezt le kell szögezni. De ez már a következő lapra tartozik. Euh, Kedves kollégák, köszönöm az előadónak. Jami, Vali Vari úr, tessék. Köszönöm szépen elnézést, hogy elkéstem, de érdekes évről van szó, talán, ha röviden mondaná. Nagyon érdekes érv. Érdekes látni azt, hogyan lehet erre megoldást találni ezen rengeteg dolog kapcsán, amit Monti úr előterjesztett. A pénzügyi tranzakciós adó kapcsán követtem a vitát, kíváncsi vagyok arra, hogy milyen irányba indulhatnánk el. Ez a legfontosabb lépés ebben a sakjátszmában, amit az Európai Unió játszik. Én szeretném, hogyha az eurózónában elemeznének, rámutatnának az egyensúlytalanságokra, és azok az országok, ahol kereskedelmi többlet van, ott lehet, hogy többet tehetnének az euró költségvetéséért. Ez az egyik kulcsfaktor, akkor, hogyha fenntarthatóak szeretnénk maradni. Nagyon érdekesek az elképzelések főként a széndiokszid adóra vonatkozólag, de a foszilis üzemanyagok megadóztatása bizonyára nem lesz népszerű. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből elérni, de én itt jó szellemben szeretnék együttműködni. Ez egy nagyon ambiciózus cél, talán utópikus is. Nagyon nehéz lesz csökkenteni a nemzeti hozzájárulásokat, azt fogják mondani az állampolgárok, hogy dolmelésre van igazából szó, nem pedig arról, hogy csökkentik a nemzeti hozzájárulásokat. Fontos az, hogy minden állampolgárnak elmagyarázzuk azt, hogy nagyon nehéz lesz ez, hogyha megemelik az adókat. Köszönöm szépen, úgy tűnik egyetértünk mindenben. A kérdés pedig az, hogy hogyan, hogyan tudjuk, hogyan tudunk eleget tenni az állampolgárok elvárásainak, hiszen erős Európát szeretnénk, e, erősek az elvárások, ehhez költségvetésre van szükség, illetve megfelelő forrásokra. És nem szabad nem szabad szem előtt éveszteni, hogy nagyobb mértékű adót szeretnénk, de kevesebb terhet az állampolgároknak. Döpré úr. Igen, itt nem csak adóról van szó, hanem a... 2 Két és fél milliárd adómértékről beszéltünk, aztán megpróbáljuk kompenzálni az egész Brexitnek a, az árát, a költségét. Hát igen, de a bevételek innen azért mégiscsak a tagállamok zsebébe jutnak. Mielőtt elhagyják a termet tisztelt kollégák, szeretném elmondani, hogy Fabia Jones a költségvetés tit- titkárságál dolgozott 2015. január 1 óta, és azóta nagy eleganciával, hasznossággal, mosolyjal, hatékonysággal látta el a feladatát. Ez év július 1-től áttér egy másik szakterületre, szakértőkön fog dolgozni, szakértőként, úgyhogy szeretnénk fejet hajtani és elismerni az eddigi munkáját. Nagyra értékeltük mosolygós autoritását. És Eliza Defere fogja őt fölváltani. Mindenki nagy bizalommal van iránta, és reméljük, hogy örömmel és boldogan fogja teljesíteni ezt az új feladatkört. aki a britek közül a legbelgább. Et en votre nom, je vais lui faire la bise. Lezárom az ülést.